Buongiorno a tutti, prendete posto, che cominciamo. Jó napot kívánok mindenkinek! Kérem foglalják el helyeket, helyüket, mert későn indultunk el, egy kicsit késésben vagyunk, szóval kezdjük el a mai napot. A napirend elfogadásával kezdjük. A rendet önök megkapták, ott találhatják a dossziéjukban, Hogyha nincsen ellenvetés a tisztelt képviselők részéről, akkor elfogadottnak tekintem a rendet. Ami az elnök közleményeit illeti, én csak arra szeretnék rámutatni, hogy lesz egy ITRE szakbizottság értekezlet március 27-én keddi napon. Ez egy együttesen lesz ez az ülés a közlekedési szakbizottsággal, az Európát összekötő közlekedési hálózatról fogunk akkor beszélni. Az 51-es cikk alapján ezt azért, azért mutatok rá külön, mert ez kiesik abból a tervezett ülési menetrendről, amit korábban megállapítottunk. Rátérek tehát a negyedik napirendi pontra, mégpedig a vállalatok, valamint a kis és középvállalkozások versenyképességet elősegítő programról szóló napirendi pont. A mai napon több napirendi pont is foglalkozik ezzel a témával, és nagyon nagy örömmel láthatunk itt Daniel Calleja urat, aki a szakértője a kis és középvállalkozások területén, európai szinten, és ő a vállalkozások főigazgatóságának az elnöke. Át is adom a szót az előadónak, azaz Kreuzmann úrnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! A vállalatok kis és középvállalkozások versenyképességét erősegítő program, rövidítve a COSME, 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik, és a 2013-ban lezáruló keretprogram, versenyképességi innovációs keretprogram, a CIP versenyképességgel összefoglaló elemeit foglalja át. A többi eleme a CIP-nek, mint az IKT, támogatás, ökológiai innováció, majd átkerülnek a Horizon 2020-as új kutatási innovációs keretprogramra. Itt csak a vállalkozási kezdeményezések és az innováció maradt meg a kozméből, és az, inno, az innováció ebből eltűnik. A Stoiber csoport, a bürokrácia csökkentésével foglalkozó csoport, a saját tőke és idegen tőke finanszírozással foglalkozik, és a European Enterprise European Network is fontos szerepet kap. Üdvözölni kell, hogy nem nyerte el ezt a programot a Horizon, mint ahogy eredetileg tervezték, és továbbra is a uniós támogatást kapnak ezek a programok. Tajani biztossal együtt mi is nagyon sikeresen küzdöttünk ezért. Az is örvendetes, hogy a két és fél milliárd eurós kozme költségvetés a CIP program költségvetéséhez képest megkettőződött, ott csak 25 milliárd volt ez a program. 1,4 milliárdot, ez 60 százalékát a COSME programnak teszi ki a legfontosabb terület, és a program költségvetésének a növelésére mindenképpen szükség volt tekintettel a jelenlegi adósságválságra is. Néhány jobbító célú javaslatot szeretnék ismertetni. A versenyképességre koncentrál a program, a politikai célokat alapvetően üdvözölnünk kell, de azért néhány kiigazításra szükség lenne. Általános célokat és konkrét célokat is eh, tartalmaz a program. Az első általános cél, idézem, a versenyképesség és eh, fenntarthatóság eh, erősítése a vállalatoknál, beleértve az idegenforgalmat is. A klímaváltozás elleni küzdelem és a turizmus a konkrét célok között is szerepel egy fontos politikai prioritás, de nem szabad, hogy ez legyen a programnak a központi eleme, hiszen a KKV-knak nyújtott támogatásokat ez leszűkítené. Én mellett szólnék, hogy miután viszonylag korlátozott költségvetése van a programnak, a legfontosabb célra a versenyképesség erősítésére kell koncentrálnunk, ez persze minden területen. A fenntarthatóság és a finanszírozás tekintetében ugye a Horizon 2007 már sokkal több forrás fölött rendelkezik, több területet fed le, 6 milliárdot kap például a tiszta energia, 7,2 milliárdot az intelligens környezetbarát közlekedés, 3,4 milliárdot a klímavédelem és nyersanyagok. A fenntarthatóság fogalmát hosszú távon is meg kell említenünk, hiszen az erre szánt 1,2 milliárd az egész kozmó költségvetésének jelentős tétele. tétele. A versenyképesség erősítésével kapcsolatban mi Szeretnénk természetesen biztosítani a versenyképességet a programmal, de ez a versenyképesség fenntartható kell, hogy legyen. És ebből a szempontból vizsgáljuk a versenyképességet, akkor helyes a kettő közötti összefüggés. Minden eh, gazdasági ágazatban egyforma esélyt kap, kell, hogy kapjanak a vállalatok. A Lisszaboni szerződésben szereplő turizmust eh, nem tettem helyesnek, hogyha a többi ágazat riválisának tekintenénk. Tudjuk, hogy az idegen forgalomra különösen oda kell figyelnünk a Lisszaboni szerződés miatt. Már az IMCO szakbizottságban is bemutattam egy jelentésben azt, hogy Európában hogyan tudjuk a e, turizmust még inkább előtérbe helyezni, ez nyilvánvaló, hogy határon átnyúló dimenziója van, nagyon sok e, projekt e, van ezen a területen, ami segít a KKV-knak is, és az idegenforgalmi ágazatnak is, de akkor egész Európában a egyfajta követelményrendszer kell, hogy teljesüljön. 130 millió van előirányozva a turizmusra, például újválti koncepciók piaci bevezetésére van még 87 millió előirányozva. Hát a turizmus területén vállalati koncepciók piacra történő bevezetését is figyelembe vehetjük, tehát oda is tartozhatna ez. A lényeg az, hogy világos legyen a kis és vállalatok versenyképességét akarjuk erősíteni. És hogyha ez sikerül, akkor ezzel sikerül majd új állásokat, munkahelyeket is teremteni. Egy másik fontos terület a e, vállalati átvételek, eladások. Ez nagyon fontos szerepet játszik a KKV-k növekedése szempontjából is. A dinamikus vállalkozásokat vesznek át másik vállalatok, és ezzel új munkahelyeket lehet létrehozni, ez új dinamizálja a másik vállalatot is, de hogyha rosszul zajlanak ezek az átvérettelek, akkor 600 ezer munkahely akár el is veszhet. Vigyázni kell tehát arra, hogy ezeket az átvett vállalatokat tovább vigyék. Hogyha egy családi vállalkozásnak már nincs lehetősége arra, hogy ugyanannak a családnak a keretében működjön tovább, mert nincs, aki átvegye, akkor fontos, hogy legyen olyan életképes vált, amelyik átveszi. El kell gondolkoznunk azon is, hogy a Koszméban és a e, Horizon 2022 t nem kellene egymástól külön e, választani. Áruk és e, szolgáltatások az értékteremtési lánc, az erőforrás hatékonyság, a hatékonyság, az innováció, a szavak meglévő eljárások optimalizálásával. Felmerül a kérdés, hogy az innovációt nem kellene mégis közvetlenül finanszírozni a kozméből, hiszen akkor több eszközünk lenne erre. A kis és középvállalatoknak a lehető legegyszerűbbé kell tenni a programban való részvételt. Ezért meg kell fontolnunk, hogy a Horizon 2020-nál nem túl magasra tettük-e a mércét, a belépési mércét a KKV-k számára. Kicsit át kellene talán dolgozni a Horizon 2026, meg kellene néznünk, hogy a KKV-k hogyan tudnának egyszerűbben, könnyebben részt venni ezekben a programokban. És a Kozméből, ha le tudunk hívni forrásokat, akkor ezt meg kellene tudnunk tenni, és a Horizon maradjon tényleg kutatás, innovációt elősegítő program olyan KKV-k számára, akik ezen a területen tudnak valamit letenni az asztalra. Ezeket a részeket is át kell dolgozni, és van, ahol inkább mennyiség és nem minőségi indikátorokra van szükség, hogy tényleg tudjuk mérni azt, amit mérni kell. Az administratív teher csökkentése a KKV-knál szintén egy fontos és mérhető indikátor, és ez nagyon sok mindent elárul arról, hogy valóban erősödik-e a versenyképesség. De az administratív teher csökkentésének még jobb mérőszáma lenne az, hogyha valahogy százalékosan tudnánk meghatározni középtávon az administratív teher csökkentését. A Stoiber csoport is ezt demonstrálta, és szerintem ez egy olyan jó gondolat, amit védenünk kell. A kölcsönmegétett kezesség garancia plafonja ez szerintem nem mindig megfelelő, csak 150 ezer euróig eh, kellene szerintem eh, garanciát eh, adni a kölcsönökre. A Horizon 2020-ban ez lehet magasabb, de csak innovatív vállalatok számára. Azaz a nem onni, nem innovatív vállalatok számára egyik programban sem szabadna a 150 ezer eurónál magasabb plafont eh, megengedni. Az európai érdek, az európai hozzáadott érték egy másik nagyon fontos kritérium, és a viszontgarancia alkalmazásával növetni lehet a rendelkezésre bocsátott forrásokat. Emellett arról is kellene beszélnünk, hogy van-e értelme annak, hogyha a határon átnyúló és több országot érintő kölcsönökre korlátozzuk a garanciavállalást. Azt hiszem, hogy sok vállalat tud nyugodtan a piacról is kölcsönt felvenni, és nem szorul támogatásra. Itt az európai többletérték azt jelentheti, hogyha olyan kockázatosabb vállalkozásokat támogatunk, amelyre nemzeti szinten nem tudnak a vállalatok kölcsönt felvenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondolom a jelentéstevőtől azt várja el, hogy csak impulzusokat eh, ad, eh, és majd ezt követően a bizottság, és természetesen a kollégáim és az árnyék előadók által elmondottakra is majd szívesen fogok reagálni. Grazie, la parola. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Daniel Crespo-nak a bizottság képviseletében. Yeah member. Köszönöm szépen, tisztelt Európai Parlamenti képviselő urak és hölgyek, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önöknél, és a COSME programot bemutathatom. Február 1 -e óta én vagyok a ipari főigazgatóság vezetője, de már egy éve a KKV-k küldöttje vagyok, és ezt a minőségemet, ezt a feladatot továbbra is folytatni fogom. Ez pedig jól mutatja, hogy az Európai Bizottság mennyire odafigyel a KKV politikára. Van néhány fóliám, mely segítségével röviden szeretném a kozme lényegét illusztrálni. Az első fólián a KKV-k szerepét látják az európai gazdaságban, ez kell, hogy legyen a kiinduló pont. A KKV-k központi szerepet töltenek be az európai gazdaságban. 23 millió KKV létezik az Európai Unióban. Ez pedig azt jelenti, hogy a vállalkozások 99%-át teszik ki. Három munkahelyből kettőt KKV-k teremtenek, és hogyha megnézzük a statisztikát, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 8 esztendőben az új munkahelyek 85%-át a KKV-k hozták létre. Ez pedig azt jelenti, hogy az európai gazdaság gerincéről beszélünk, és egy határozott, jelentős politikával támogatnunk kell a kis- és középvállalkozásokat. Nagyon fontosak tehát ezek a vállalkozások, azonban a leggyengébb láncszemet is ők képviselik, és a gazdasági válság nagy mértékben sújtotta a KKV-ket. Európában 24 millió munkanélküli van, ez pedig azt jelenti, hogy a munkaerő 10%-a, 7%-os a deficit átlagosan, és az adóság arány meghaladja a GDP 80%-át. Ezek a makrogazdasági problémák nagy mértékben érintik a KKV-kat, azért, mert ahogyan elmondtam, ők a leggyengébb láncem, és nagy mértékben megszenvedik a gazdasági válságot. Nézzük, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük. Nos, először is a likviditás hiánya. Ez a legfontosabb probléma, amelyen szembe kell nézniük most a hitelválság keretében. A KKV-k mintegy egyharmada hitelért, akik hitelért folyamodtak, nem kapták meg ezt a támogatást, elutasító választ kaptak. 500 ezer-től 700 ezer cég, tehát 500 és 700 ezer cégnek kell szembenéznie ezzel a problémával. Aztán a következő gond a piacra való bejutás, hozzáférés, nagyon kevesen tudnak az EU piacára exportálni, és csak minden nyolcadik KKV jut ki az Európai Unió határain kívülre. Ez pedig azt jelenti, hogy strukturális gondokkal küzdenek export téren. És végül, de nem utolsó sorban, a bürokrácia. Nézzük, rendkívül nehéz egy KKV számára az, hogy megfeleljen a folyamatosan megújuló követelményeknek, az új eljárásrendnek, a beszámolási rendszernek, formalitásoknak, ez egy hatalmas probléma, és bármikor a KKV-kkal tárgyalunk, mindig azt halljuk, tegyenek már valamit, mert nem tudunk megbírkózni az új administratív terhekkel. Nézzük, hogyan reagálunk ezekre a problémákra a COSME programmal. A bizottság javaslata az az, hogy a KKV-kat előtérbe helyezzük a pénzügyi perspektívában, a pénzügyi tervben, ez pedig azt jelenti, hogy az új struktúrás alapok pénzügyi eszközök mindegyikének legyen egy KKV dimenziója. Másodszorban egy külön programot javaslunk, amely versenyképességre, növekedésre összpontosít a KKV-k területén, a KKV-k számára. Ez a konkrét program pedig a COSME a versenyképesség és növekedés a KKV-k számára 2,5 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, és ahogyan Kreuzmann úr teljesen helyesen elmondta, a SZIP alapokat megduplázzuk, ez pedig azt jelenti, hogy külön figyelmet szánunk a KKV-kra. Négy prioritásunk van, négy program, a finanszírozáshoz való hozzáférés, második a piacra jutás, harmadik a vállalkozó szellem javítása, a negyedik pedig az európai vállalkozások feltételeivel foglalkozik. Nézzük ezeket sorba. Az első, a finanszírozáshoz való hozzáférés. 1,4 milliárd eurós költségvetés szántunk erre a területre két fő eszközzel. Az egyik a hitelgaranciák, 1,4 milliárd eurós költségvetéssel, azt javasoljuk, azt ajánljuk, hogy nagyobb garanciát tudunk biztosítani a KKV-k számára. Miért? Azért, mert legtöbb tagállamban a KKV-k, ha bankhoz fordulnak, akkor támogatásra van szükségük, és az Európai Beruházási Alap meg is adja ezt a támogatást. A statisztikánk alapján azt mondhatjuk, hogy ezek a garanciák kiváló hatást fejtenek ki, hiszen minden mobilizált euró 30 további eurót generál a kkv számára. A más, második kockázati tőkealapok, itt 2,2 milliárd eurót ö, mobilizáltunk, 350 milliós ö, Európai Uniós beruházásról van szó, ez is egy nagyon fontos eszköz a KKV-k segítségére, 1,4 milliárd euró tehát a pénzügyi eszközre. Második prioritás a piachoz való hozzáférés, szolgáltatásokra szeretnénk központosítani, amelyek segítségével a KKV-k növekedhetnek, hiszen hogyha egy vállalkozás exportál, akkor növekszik, akkor fejlődhet. A KKV-k azonban súlyos gonddal küzdenek, támogatásra, képzésre, információra van szükségük, és új partnerekhez kell őket hozzásegíteni, ezáltal új lehetőségeket biztosítunk számára. Ott van az Enterprise Europe Network, amely ezeket a szolgáltatásokat létrehozza, illetve ajánlja a KKV-k számára. Célunk pedig az, hogy megerősített támogatást biztosítsunk a KKV-k számára az Enterprise Europe Network segítségével ez kiváló alapot biztosít, illetve a mindegy 50 országban jelen van ez a hálózat, 600 központtal, illetve több mint 3000 képesített munkatársal dolgoznak. Tovább szeretnénk lépni ezen a területen, és további támogatást kívánunk nyújtani. Szeretném megemlíteni az IPR e Helpdesk eh, sikerét, ez egy kínai iroda, amely támogatja azokat a KKV-kat, amelyek bizonyos növekvő országokban problémákkal küzdenek. Ennek az eredete az Európai Parlament innen indult ki, és szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hiszen az IPR helpdesk segítségével nagyon sok támogatást tudtunk nyújtani a cégeknek. Nagyon fontos eszközről van szó, megpróbálunk egy hálózatot létrehozni. Nem szeretnénk átfedésekkel dolgozni, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos támogatás ez a kkv számára. A harmadik a vállalkozások segít, segítése. Ez is komoly problémát jelent Európában. Hogyha megnézzük, akkor egyre kevesebb európai állampolgár, a vállalkozás akar, vállal kockázatot, egyre kevesebben indítanak vállalatokat, és hogyha Ázsiával vagy USA-val hasonlítjuk össze Európát, akkor azt látjuk, hogy bizony súlyos gondokkal küzdünk az új cégek létrehozásának területén. A fiatalok rendkívül fontosak, és a parlamentnek hála létrejött a Fiatal Vállalkozók Erasmus programja, amely mintegy hat hónapon, amely biztosítja, hogy mintegy hat hónapot tölthetnek ezek a fiatal vállalkozók tapasztaltabbakkal. Ez egy kiváló program, nagyon sok sikert hozott. Azonban meg kell néznünk a női vállalkozók szerepét, és erre is van egy kiváló példánk, egy női vállalkozói nagykövet poszt létrehozásával. Ezt is szeretnénk folytatni, ez is egy olyan terület, amely támogatást nyújthat, és amelyet a COSME program segítségével biztosítunk. A következő prioritás a feltételek javítása. Ahogyan Kreuzmann úr is elmondta, mit teszünk a vállalkozások transferekor, a, hogyan próbáljuk a bürokráciát csökkenteni. Nos, ez a program segíthet a kisvállalkozási intézkedéscsomag megvalósításában, a legjobb gyakorlat cseréjében, illetve egész Európában bizonyos döntéseket segíthet elő, például a vállalkozások létrehozásának idejét csökkentheti, illetve második esélyt, lehetőséget biztosíthat vállalkozásoknak, legjobb gyakorlat cseréjét biztosítja, illetve vannak KKV küldöttek, ahogyan önök is tudják, minden ország egy KKV küldöttet, küldöttet nevezett ki, és a bizottsággal karöltve nyomon követjük ezeket a programokat. Tehát a COSMA egy olyan program, amely eszköz, lehetőség e, ezen intézkedések megvalósítására. Kreuzmann úr egy jó pár gondolatot megemlített a prezentációjában, azt mondta, hogy az idegenforgalom, a turizmus, e, ugye problémát okozhat. Egy konkrét jogalapra volt szükség, minden ágazatot szeretnénk lefedni ennek segítségével, ami a vállalkozások átültetését. Holnap a Horizon 2020 témájában egy, egy meghallgatást, egy munkacsoportot hozunk létre, és a két programot összevethetjük. Nézzük az indikátorokat, a mutatókat. Egyrészt ott van a Stoiber csoport, erre utalt Kreuzmann úr. Fontos, hogy itt a mutatókkal foglalkozzunk, illetve Kreuzmann úr utalt a hitelekre is. Véleményem szerint, és ez az utolsó üzenetem, nagyon fontos kihívással kell szembenéznünk. A KKV politika mindenképpen prioritás. Mobilizálni kell a pénzforrásokat, az erőfeszítéseket, hiszen a KKV-k a válság áldozatai, és fontos lenne, hogy túléljék a válságot, és fontos szerepet kapjanak. Adjuk meg tehát a számukra szükséges választ, segítsük őket a növekedésben, és szeretnénk az Európai Parlamenttel karöltve ezen munkálkodni. Köszönöm. Grazie per questo. Köszönöm szépen ezt az előadást. Bendesteinnak adom meg a szót, aki az első jelenlevő árnyék jelentéstevő. Parancsoljon! Thank you so much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, szinte valamennyien egyetértünk, hogy a KKV-k előtt a legnagyobb kihívás, hogy hogy jutnak finanszírozáshoz, hogyan jutnak a piacra, és hogyan csökkent a bürokrácia. A bizottság javaslatai régiónak tűnnek. Szeretnék köszönetet mondani Daniel Crespo-nak, a főigazgatónak, hogy ilyen kiválóan felvezette az egész témakört. Tetszik nekem az az általános gondolat, hogy próbáljuk meg áramvonalasítani az EU programjait. És a Horizon 2020 programmal is megpróbáljuk ezt a célt követni a finanszírozást, eh, forrásokhoz való hozzáférést elősegíteni. Hosszú távú gondolkodásra van szükség. El kell azon, hogyan eh, tudjuk a versenyképességet növelni a vállalkozási szellem erősítésével, úgy, hogy valóban pozitívan változzon a helyzet hogyha könnyebben jutnak forráshoz a KKV-k, akkor eh, sikerül majd elérni ezt a célt. De a jelenlegi gazdasági helyzetben az Európa 2020 növekedési céljának kell, hogy prioritást adjunk. Ez a 2,5 milliárd euró összesen a több éves hosszú távú költségvetési keretnek csak 0,2%-a. Szerintem meg kellene próbálnunk a COSME költségvetését is növelni. Kreitzmann úr és a többi árnyék jelentés tevővel együtt úgy látjuk, hogy itt még lehet javítani ezen a programon. Turizmus. Nem jó talán itt kijelölni egy ágazatot. Teljesen egyetértek azzal, amit Kreuzmann úr mondott erről. Mert akkor mi lesz olyan ágazatokkal, mint az energia, élelmiszerelőállítás, IKT? Egyik szektort nak túl sokat adunk, az a többi kárára történik, és így nem tudunk előre lépni. Még akkor is, hogyha kiemelünk egy ágazatot, a más ágazatoknál van nagyobb a növekedési potenciál, mint a turizmusban. Mi a helyzet a szolgáltatások exportjával? A szolgáltatások belső piaca szinte új egységes piac, de még nagyon sok akadályba ütközik a szolgáltatások exportja. A finanszírozáshoz való hozzáférés következő. Azt hiszem, hogy a politikai kezdeményezéseket nem szabad úgy értelmezni, hogy minden vállalkozásnak szüksége van támogatásra. Azt hiszem, igazából az a releváns, hogy megnézzük a növekedés elősegítése a céljából, hogyan lehet a kölcsönök jutást segíteni. Tehát amire szükség van a vállalatoknak, azt meg kell, hogy kapják. Tetszik nekem az egyensúly az idegen, illetve a saját tőke finanszírozású facilitás közötti egyensúly, de a kozma költségvetése túl kicsi ahhoz képest, hogy milyen hatalmas feladat a növekedés, a versenyképesség erősítése. A lehető legnagyobb leverage, vagy emelő hatásra, multiplikátor hatásra van szükség. És azt hiszem, nagyon fontos, hogy a vállalatainknak ne kelljen messzire menni a szükséges forrásokért. Amikor az administratív teher csökkentéséről beszélünk, akkor arra van szükség, hogy nettó csökkenés legyen az administratív teherben. Hogyha új irányéveket hozunk létre, azzal növeljük a bürokráciát tulajdonképpen, és hogyha egy nap valamivel növeljük a bürokráciát, akkor még nap egy másik területen ugyanannyival kell csökkenteni a bürokráciát, hogy a kettő egyenlege egymás kiegyenlítse. A meglévő struktúrákat, programokat kell kiegészíteni. Rendkívül fontos arról beszélnünk, hogy hogyan tudnak a kkv piacra jutni. A rövid jelentése és a piaci részesedés növeléséről szól, még ma fogjuk ezt is megvitatni. Nem gondolom, hogy a COSME program, amelynek ilyen kis költségvetése van, nem kell, hogy kiterjedjen a tagjelölt országokra. Ők még nem az európai közösség tagjai. Az európai uniós programokból az EU versenyképességét kell erősíteni. És ne felejtsük el, a tagállamok adófizetőinek a pénzét használjuk fel. Grazie per l'intervento. Io adesso volevo... Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy kilenc felszólaló iratkozott fel a listára, ezen lezárom a listát, és kérem tartsák be a három perces hozzászólási időt. Rubik úr, parancsoljon. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy Krajcman úr nagyon jól megragadta a dolog lényegét a jelentésében. Arról van itt szó, hogy hogyan tudunk versenyképesek lenni Európában. Az államok eladósodása végül is kikényszeríti a termelékenység növelését, és a munkavállalóknak is az az érdeke, hogy magasabb béreket kapjanak. Foglalkoznunk kell tehát a keretfeltételekkel, amelyek lehetővé teszik a céljaink megvalósítását. A finanszírozás kapcsán egyszerűen arról van szó, hogy hogyan tudjuk nem csak a bankokat újra tőkésíteni, és ez sem szabad, hogy a KKV kárára történjen. A kis és középvállalatoknál a saját tőke aránya tulajdonképpen botrányosan alacsony, Amerikával összehasonlítva és hogyha nem elég jó a borítása egy vállalatnak, akkor nem kap kölcsönt, kockázati tőkéhez sem jut, nem tud beruházni, és így nem tud magasabb nettó béreket fizetni. Ezért arra kell koncentrálnunk, ahogy a szlovák pénzügyminiszter Miklós is elmondta, ott kell hagyni a pénzt, ahol az a legtöbb pénzt termel. A legtöbb munkahely, a munkahelyek, az új munkahelyek 85%-a új fiatal vállalkozásoknál jön létre e, tehát itt a gondolat új, természetesen ilyen értelemben használtam az új szót. Nagyon termelékenyek ezek az új vállalkozások, 49 órás munkahétben gondolkozva igazságos béreket kell fizetni, és a beruházásnak is meg kell térülnie. Éppen ezért arra van szükség, hogy az amortizáció, az értékcsökkentési leírás egész rendszerét is újra kell gondolni ugyanis az új vállalkozások a beruházásaik egy részét le kell, hogy tudják írni a költségeikből. És a bizottság el kellene, hogy gondolkozzon azon, hogy hogyan, milyen, hogyan néz neki egy optimális értékcsökkentési leírási modell. Amerikában 5000 dollárig eh, például eh, kisebb értékű tételeket azonnal költségként le lehet írni. Európában itt sokszor csak nagyon eh, alacsony értékhatárig lehet a monetizációt elszámolni, és így olyan nyereség keletkezik, ami csak elméleti nyereség, viszont le kell adózni, emiatt kölcsönöket kell, hogy felvegyenek a vállalkozások, és ezt az ördögi kört, ezt meg kell törni. Ezért el kell gondolkoznunk, hogy új eh, három-öt éve létező vállalatoknál esetleg eh, adómentességet eh, is meg lehetne fontolni, hogy jobb, magasabb béreket tudjanak fizetni ezek a cégek is. Meg kell néznünk, hogy, hogy mi a helyzet a kockázattal. Hogyha egy új vállalkozás nagy pénzügyi kockázatot vállal, az sokszor a család, a barátok, ismerősök fedezik, és a bankok azután elég brutálisan ügyelnek eh, arra, hogy eh, eh, az ők ne veszítsenek, ha valami félre siklik, akkor viszont a család, a barátok, akik finanszírozzák, veszítik el a pénzüket. Ezért kockázat prémiumokat kellene adni azokat, azoknak, akik beruháznak az ilyen új vállalkozásokba. Miután a COSME jelentéstevé, jelentéstevé vagyok a Költségvetési Bizottságban, azt is mondanám, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a KKV-k, illetve a mikromultinacionális cégek, azaz, azok a cégek, amelyek a globálisan tevékenykednek, különös támogatást kapjanak. Különösen azok a cégek, amelyek a globalizáció vesztesei a globalizációs alappal kapcsolatban is meg kellene fontolnunk, hogy hogyan lehetne a KKV-kat a támogatni, segíteni abban, hogy kilépjenek a világpiacra és el kell gondolkoznunk azon is, hogy az Európai Bizottság versenypolitikájában a úgynevezett büntetések, mint amiket a Microsoft is kapott, nos ezeket a befolyt pénzeket, a büntetéseket például be lehetne csatornázni a COSME programba. Az általános támogatást így lehetne növelni a COSME programban. Utolsó megjegyzésem. A European Institute of Technology-t azért hoztuk létre, hogy a tudást terjessze azt a tudást, azokat az ismereteket, hogy hogyan lehetünk globálisan is versenyképesek, a Lisszaboni agendában, ugye a legversenyképesebb régióval akartunk válni, és ezzel a COSME programmal ezt össze kellene kapcsolni hogy a 24 millió munka nélküli, eh, a jelenlegi munkanélküli kap, találjon végre munkát. Köszönöm szépen Rubik kollégának, nagyon fontos hozzászólás, főleg mert utalt a költségvetésre, de ugyanakkor felhívom az önök figyelmét, hogyha továbbra is túllépik a felszólási időt, nem fogjuk tudni bezárni. Merkis kolléga következik. Thank you so much, Chair. Uh, uh, thank you for your... Uh, uh Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt az érdekes uh, hozzászólást, illetve áttekintést. Elmondaná, hogy a COSMA és a Horizon 2020 program között mi a kapcsolat, hiszen a lényeg a következő, hogyha jobban sikerül az innovációt megvalósítani, akkor könnyebb a nemzetközi piacra belépni egy cégnek. Először is szükség van egy termékre, amelyet el lehet adni, ez pedig általában egy innovatív termék, hiszen ezt könnyebb eladni, mint egy általános terméket. Tehát vagy egy innovatív termékre van szó, vagy pedig egy nagyon is hagyományos, tradicionális termékről. Például az olasz design termékek, amelyek bejárják a világot. Tehát azt kérem öntől, hogy erre térjen ki, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani. Aztán vannak olyan cégek, amelyek innovációt hoznak létre, vannak olyanok, amelyek ezeket fölhasználják. A Kozme hogyan szolgálja ezt a két típusú cégcsoportot? Egyetértek a kollégákkal abban, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés most a legnagyobb probléma a válság kapcsán, de vannak még más problémák is, például a szabályok. Hiszen nagyon sok szabály létezik, amely igazából megakadályozza a finanszírozáshoz való hozzáférést, de a piacra jutást is a saját nemzeti piacon kívül. Néha pedig úgy érzem, hogy inkább lehetőségeket kellene létrehozni, erre kellene összpontosítani, és nem a korlátokra. Nincs belső egységes piac, most az Európai Unión belül gondolok itt a tanúsításra, vagy az orvosi termékek piacra jutására, a biztonsági szabványokra. Tehát az Európai Unióban jó lenne, hogyha teljes KKV spektrumra összpontosítana, és nem csak a COSME programra, hiszen itt teljesebb képet kaphatunk. Grazie, kollega Merkis. Köszönöm szépen, Merkis. Nibler kollega, parancsoljon. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ein herzliches Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm az érdekes előadásokat, Kreuzmann kollégáét és az önét is, főigazgató úr. Három rövid észrevételt szeretnék tenni, de még egyszer aláhúznám azt, amit Rübik kollega is mondott. A dolog alfája és omegája a kockázati tőke, ezt kell a KKV-k rendelkezésére bocsátani, megfelelő eszközökre van ehhez szükség. És kedves Paul Rubig, szívemből beszéltél, arra kell összökélni a tagállamokat, hogy a KKV-k számára biztosítsanak adókedvezményeket ezt nyilvánvalóan meg kell tennünk Európában, bár természetesen adó bevételekre is gondolni a tagállamok. Kedves kollégák, itt valamennyien azt reméljük, hogy jó keretfeltételeket tudunk létrehozni a kis és középváltok számára. De amit a mindennapokban tapasztalok, az az, hogy most már a szavakat végre tettek kellene, hogy kövessék a KKV politika Európában az a terület, ahol ha nem vagyunk sikeresek, akkor nagy károkat okozunk a e, vállalatoknak. Ezért a következőre szeretném felhívni a bizottságot. Nagyon sok kezdeményezést tettünk itt a parlamentben, ezt persze az Európai Bizottság is megtette, gondoljunk csak a Stoiber e, csoportra, de amíg valami megvalósul, e, amit tényleg, amik tényleg a tettekké válnak a szavak, addig évek telnek el. Nézzük meg a számviteli szabályokat. Már évek óta próbálkozunk azzal, hogy leegyszerűsítsük a számviteli szabályokat a kis és középváltok számára. Ezt évek óta követeljük ami a nagy koncernekre vonatkozik, hogy például a, e, milyen e, leírásokat alkalmazhatnak, ezt ki kell terjeszteni a KKV-kra is. Úgyhogy mindig csak arra tudom kérni a bizottságot, próbáljon meg nyomást gyakorolni, Eh, annak érdekében, hogy végre történjen valami, mert máskülönben a kis és középvállalatok nem maradnak fenn. És sok mindenről beszélhetnék még a tahográf szabályzásról, de hát erre most nincs időnk. Valamennyi kollégám és a bizottság képviselő is persze a szívemből szólt. Én is szeretnék emlékeztetni arra, hogy különösen a nők még nagy potenciált jelentenek, a vállalkozó nőket külön kellene támogatnunk. Ez rendkívül fontos. És a bizottság konkrét politikai kezdeményezéseket tehetne, a mentalitást is meg kellene változtatni. Ha ma Európában valaki megpróbál létrehozni egy vállalatot, és ez mondjuk nem sikerül valami miatt, akkor ő egy lúzer lesz, egy vesztes. Az Egyesült Államokban és a világ más régiójában ez egy tanulási görbe egyik része, a kudarc, a kudarcot siker követi, tehát a programban ezen is lehetne egy kicsit változtatni. Utolsó megjegyzésem, az egyszerűsítés kérdésköre egy rendkívül fontos impact assessment ezeket évek óta készíti a hatástanulmányokat a bizottság. Most születik egy új szabályozás, amit alapvetően jónak tartok. De talán jó lenne megerősíteni, a bizottság képviselője. Ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a KKV-k a definíció alapján akkor tekintendők kivételnek, a bizonyos szabályok alól, hogyha megfelelnek bizonyos kritérióknak. Eh, tehát eh, amit mondani akarok, az önképpen az, hogy eh, a kivételből kellene szabályt csinálnunk, és kérem erősítse meg, hogy valóban a bizottságnál ezt a gyakorlatot követik el. Grazie, la parola. Köszönöm szépen, és most Herzog kolléganője szó, parancsolja. Uh, thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Két megjegyzést tennék, illetve Patricia Toyer árnyékjelentéstevő két gondolatát is megosztanám önökkel. Először is szeretnék gratulálni a vállalkozási főigazgatóságnak a digitális programjához, és nagyon örülök annak, hogy másodjára is sikerült megvalósítani ezt a projektet. A második személyes megjegyzésem, hogy bármit is tegyünk Európai Uniós szinten, azt mindenképpen a tagállami fellépésre kell alapoznunk. Ezért a parlamentnek és a bizottságnak közösen arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy ne adják fel a KKV politikájukat. Magyarországon a 83%-ban sikerült megvalósítani a KKV programot. A Kozma kapcsán ismeretes a véleményem, most az árnyék jelentéstevőjét mondanom el, aki azt mondja, hogy részletes, ambiciózus ez a program, de még többre van szükség. A növekedési potenciált kell felszabadítani, ez kell, hogy legyen a végső cél. A KKV-k fenntartható fejlődéséhez ez létfontosságú. Az egyik legfontosabb probléma a hitel, a KKV-k számára a bankok visszautasítják a hiteleket, és ezért a KKV-k likviditási problémákkal küzdenek, gyakran hiányzik a tőke, illetve ez nem megfelelő mértékű. A finanszírozáshoz való hozzáférés tehát létfontosságú a vállalkozások fellendítéséhez, illetve a munkahelyek megtartásához. Strukturális politikákkal kell ezt kiegészíteni, vállalkozási, üzleti hálózatokat kell létrehozni, hiszen csak így lehet a versenyt, versenyben megállni a helyünket, Tájékoztatásra van szükség, a vállalkozó szellemet kell föllendíteni Európai Unió határain kívül és belül, fontos kulcsfontosságú szerepet kell vállalnia Európának, képzést kell biztosítani a KKV-k számára, az üzleti hálózat fellendítésére, a képzés pedig létfontosságú ahhoz, hogy a nemzetközi piacon megállják a helyüket. A javaslat általános képet fest a Kozméről a jövő tekintetében, illetve az Európai Uniós fellépésekről is beszél, azonban nem bocsátkozik részletekben, különösen a feltételek, feltételek ö, rendszerénél vannak hiányosságok. Az árnyékjelentéstevő is a társadalmi nemek kérdésére összpontosít és hangsúlyozza, hogy a nemzetközi porondon való megfelelés útjába nem szabad további bürokratikus terheket gördíteni. Örülök annak, hogy elmondhattam az árnyékjelentéstevő véleményét is. Grazie. Köszönöm szépen. Odi kapja a szót. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, hogy ezekkel a javaslatokkal előállt. Általánosságban úgy gondolom, hogy ezeket osztják a hallgatók. A turizmus nem értem, hogy miért kell kiemelni, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy ezt, ki, hogy ezt pontosították. Megértettem a megjegyzéseket a könyvelés auditálását illetően. Én magam is könyvvizsgáló vagyok. Ő azt mondta, hogy törölni kell a könyvelést. Én úgy gondolom, hogy ez nem jó. A kis és középvállalkozásokat megfelelően kell taják tájékoztatni, és érdemes lenne ebben, ebben a témában egy kompromisszumra jutni. Ebben a konkrét esetben nem a könyvelés problémája, hanem az országokban az adórendszerek szabályozatlansága, illetve eltérő szabályozatsága, és ez ráadásul az egyes országokban külön-külön másfajta módon alkalmazzák. Én azt javaslom, hogy amikor egy bíró létrehoz egy szabályt, vagy egy rendeletet dolgoz ki, akkor arra kellene kötelezni, hogy elemezzük, hogy ez valóban hasznos, vagy sem ez a bizonyos rendelkezés. A kis és középvállalkozásokat illetően van problémánk a piac teremtést illetően. A kis és vállalkozások olyan méretűek, amelyek nem érdeklik a nagyvállalatokat. Szükség lenne arra, hogy olyan csoportosulásokat okozzunk, amelyek már egy megfelelő méretet érnek el. Az egészen pici vállalkozások nál például ellenőrizni kell, és oda kell figyelni a magas elhalálozási rátára, nem tudjuk, hogy milyennek az oka, esetleg rosszul tervezett költségvetéseket, követni kell őket az első három-négy évben, ezeket eh, rá kell bízni a a kereskedelmi kamarákra, segíteni kell ezeknek. Úgy gondolom, hogy nem szabad kihagyni a társadalmi párbeszédet, nagyon fontos a KKV-k esetén, ez rendkívül fontos, és ebben az esetben nem használjuk ki mindazt, amit elő is ír a, port, a Lisszaboni szerződés, hogy legyen egy társadalmi párbeszéd ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Odi úr, Langen úr szó. Ja, film. Köszönöm szépen, elnök asszony. A főigazgató úr előadásakor az volt a benyomásom, mintha most kezdődne a KKV politika de hát miután már régóta vagyok parlamenti képviselő, még jól emlékszem rá, amikor Bangeman biztos, aki 99-ben lépett ki a bizottságból, már erőltette ezt a projektet. És már akkor beszéltünk a parlamentben a KKV definíciójáról. A 90-es évek óta az Európai Bizottság egy centit sem ment előre. Az összes parlamenti kezdeményezést, különösen az intenzív kutatással foglalkoztató KKV-k ügyét, ügyével kapcsolatos javaslatunkat a bizottság mindig elutasította. Most kérdezem, hogy mi a helyzet a definícióval. Készen áll a bizottság arra, hogy a kutatási keretprogramba felvegye a KKV-kat is. Másodszorban Benson kollega utalt az adófizetőkre. És amennyire én emlékszem, már 15 éve az Európai Beruházási Bank egyáltalán eh, nem ad eh, hiteleket a KKV-knak, vagy a KKV-k nem tudnak felvenni kölcsönöket. Nagy a bürokrácia, eh, másrészt a, inkább a kkv kre szakosodott közepes bankok kedvezőbb kamatozással hitelezik a KKV-kat. Nagyon kevés a transferencia ezen a területen Európában. Következő kérdés kockázati tőke. Itt tényleg többet lehetne tennünk hogyha a bizottság itt a kozméra szánt hatalmas összeggel, mert amelyre emlékszem, ez a bizottság javaslata volt, a parlamentnek viszont még döntést kell hozni a több éves pénzügyi keretről is, E, tehát az elmúlt e, két évtized tapasztalatait e, kellett volna figyelembe venni a bizottságnak. Itt Paul Rübig, Angelika Nibler, Ben Benson sok egyedi javaslatra kitértek. Meg arról, hogy kérdés az, hogy az EU szint jó kiinduló pont -e a KKV-k számára. Ezt a kérdést kellene még alaposan megvitatnunk. Bármennyire is van bennünk nosztalgia, és nagy barátai vagyunk a KKV-knak, de az EU szintje inkább a közepes vállalatoknak a megfelelő szintje, mert ők exportálnak. A regionális piacot ellátó pék ritkán exportál, és egy helyben dolgozó kézműves sem szem. Ezért egy megfelelő vörös vonalat várok a bizottságtól. Köszönöm. Lange kollega. Most Odi kollega, aki kevesebbet használt a rendelkezésre álló időből, ugyanakkor valamit kifelejtett. Köszönöm szépen. Igen, kihagytam, kifelejtettem valamit. A közpiacokra való uh, hozzájutás problémáját felejtettem el megemlíteni. Van egy parlamenti határozat, erős uh, többséggel, Mekrevi úr tudna erről beszélni, hogy legyen egy halasztás ebben a témában soha nem akart erről beszélni, ezt nehezen értettek meg annak idején a képviselők, szóval arról van szó, hogy milyen kvótákat hagyunk a kis és középvállalkozásoknak. Rendben van, köszönöm szépen, Bukovics asszony, a szó parancsoljon. Én... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kreuzmann úrnak és a főigazgató úrnak is ezért az igen részletes előadásért. Én vállalkozó voltam nagyon sokáig, és elmondhatom önöknek azt, hogy szükség van arra, hogy gyorsan lépünk. Nagyon sok cég van a, terül, a piacon, amelyek várnak, és időközben elvéreznek, és nem tudják, hogy mi történik holnap. Napról napra halnak meg a vállalkozások, és ezért nagyon fontos, hogy gyorsan lépjünk. Igen, egyetértek, hogy a több is nagyon fontos, de a sürgősség nagyon fontos. A fiatalokat illetően. Igen, valóban Igaz, hogy nagyon sokáig nehézségek kell tudják kezelni a kockázatokat, és ezért szükség van arra, hogy hosszú távon tervezzünk, hogy a fiatalok is merjenek vállalkozni, és vállalják a kockázatot. Annak érdekében, hogy végre sikeresek lehessenek a pályafutásunkban van eh, nagyon sok export más piacokra, mint például Kínába és más országokba, és ez nagyon negatív. Azt látjuk, hogy Kínában nagyon sok a szellemi termékek, tulajdonjogokkal kapcsolatos probléma, probléma van az európai szabványok megszerzésénél is. Nagyon sokáig kell várni, mire megadják a, szab- a szabadalmakat, 200 milliós a költségvetés, ez nagyon kevés, nagyon kevés a KKV-k számára, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy ők legyenek a jövő gerince, főleg, hogyha összehasonlítjuk a további eszközökkel és alapokkal, amikkel, rendelkez, amikkel rendelkezünk hogyha nincsen tőke, nem ők jutnak finanszírozáshoz, már pedig ez a helyzet jelenleg, ezzel nem tudunk eladni a hazai piacokon sem, és még kevésbé a külföldi piacokon. Kelle kollega? Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. A kollégák már a legfontosabb gondolatokról szóltak, így ezért ezeket most megspórolnám. Egy-két aspektust azonban kiemelnék. A finanszírozáshoz való hozzáférésről már szóltunk. Azt láttuk a saját országunkban, a saját országomban, hogy a bankok megnehezítik, jobban nehezebbé teszik a KKV-k számára a, a finanszírozáshoz való hozzáférést, és mintegy 50%-ban visszautasítással találkoztak a KKV-k. Ugye ez egy külön helyzet most Írországban, de jól mutatja, hogy milyen nehéz fejlődni a jelenlegi helyzetben. Másodszorban a piachoz való hozzáférés létfontosságú, különösen gondolok itt az internet kiaknázására. Szerintem egyre többen az internethez fordulnak vásárlás céljából, és ezért a statisztika, amit látunk, a következő a 7 százalék nagyon sokan nem, nem bonyolítanak le kereskedelmet az Európai Unió határain kívül, sokan pedig a saját országuk határait sem haladják meg. A hétvégén egy olyan hölgyről hallottunk, aki a lányának az esküvére vett egy, egy szép ruhát, Reméljük, hogy ez gyönyörű. Paul megemlítette az Európai Globalizációs Alapot. Nos, igen, láttam ezt is, hogy hogyan működik Írországban. Nagyon sok pénzt öntöttek ebbe az eszközbe, olyan állami ügynökségekbe, amelyek nem, tehát ügynökségeknek, vállalkozásoknak adták ezt, nem pedig, nem pedig a rászoruló munkavállalóknak azoknak kellene segíteni, akiket elbocsátottak, abban, hogy új vállalkozást indítsanak. Gyakran a képzések képzeletbeli munkahelyekről szólnak, de igazából ez, ez pénzpocsékolás, azt hiszem, hogy ezt is meg kellene vizsgálni. Egyetértek a női, illetve a fiatal munkavállalók kapcsolatban elhangzottakkal, illetve úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy potenciált jelent, valamint a bürokratikus terheket is csökkenteni kell. Így lehet a bizalmat növelni. Langen úr pedig beszélt a középvállalkozásokról. Nos, azt hiszem, lehet, hogy a KKV-ből a két K-t külön kellene választani, külön politikát kellene létrehozni a kisvállalkozások és külön a középvállalkozások számára, nem kellene esetleg a kettőt összevonni, hiszen néha nagyon nagy a különbség a kis és a középvállalkozások között, ez szervezeti szempontból lehet, hogy meg kellene vizsgálni. És végül, Benszen úr, igazából nem látom értelmét annak, hogy az adófizeték pénzét arra használjuk, hogy a vállalkozásoknak segítsünk az Európai Unió határain kívül. A mi felelősségünk az, hogy a vállalkozások az Európai Unió határain belül fellendüljenek, és mm, versenyképes vállalkozások legyenek, nagyon sok munkahelyet teremtsenek, a régiókat föllendítsük, és csak ha ez megvalósult, akkor gondolkozhatunk olyan országokon, akik nem részesei az Európai Uniónak. Köszönöm. Ford. Köszönöm szépen, Ford asszony. Very quickly, csak nagyon gyorsan, bürokrácia csökkentés mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. Még messze mennék, még Kelly úr, különbséget kellene tennünk a mikro, a kis és a középvállalatok között és talán a mikrovállalkozásokat eh, ki kellene vennünk eh, az Európai Unió számos eh, jogszabályi területe alól. Sok új jogszabálynál nem végzik el a KKV tesztet, és ezért nem jók ezek a kisvállalatok számára. Ezt a tesztet el kellene végezni minden új jogszabály esetében, sőt meg kellene néznünk, hogy már meglévő jogszabályokat is hogyan lehetne kevésbé bürokratikussá tenni. Nagyon sok eh, európai országból érkezők eh, gyűjtöttek be módosító indítványokat eh, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a KKV-k hitelezése, és ezeket én támogatom. A CIP program, a KKV program kapcsán, ez, ez volt, ahol működött, de voltak olyan országok, ahol ez egyszerűen túl bonyolult és bürokratikus volt. És az országnak meg vannak a saját programjaik, amelyek úgy tűnik, hogy jobban működnek. Ezért azt javaslom, hogyha új EU eszközökben gondolkodunk, Nézzük meg, hogy melyek azok az egyszerű eszközök, amelyek jól működnek néhány tagállamban. Az Európai Takarék Szövetkezetek mondták el nekem nemrég, hogy ők tulajdonképpen a KKV-k természetes eh, hitelezői, ők sokkal kevésbé bürokratikusak, eh, mert amikor eh, például idegen nyelven folyik a hitelezés, az még bonyolultabbá teszi a dolgot kockázati tőke finanszírozás. Ezben volt növekedés, de a kockázati tőke az inkább a középvállalatokra vonatkozik, ez inkább az úgynevezett angel és a peer-to-peer finanszírozást segíti. Próbáljuk meg ezeken a területeken is csökkenteni a bürokráciát. Örömmel várom tehát, hogy a COSME-vel kapcsolatban is tá, még a kollégákkal konzultálják, illetve Rübig úrral a többi kérdésről. Köszönöm szépen, Del Castillo úr utolsó hozzászóló. Igen, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak, köszönöm szépen az előadónak. Én egy kicsit elkéstem, de eh, már ismerem a témát, ismerem az írásban elolvasott javaslatokat. Én úgy gondolom, hogy három dolog van. Én úgy vélem, hogy a bizottság javaslata egy lépést előre eh, jelent. Lángen úr mondta, hogy a kis és középvárakozások témája egy történelmi téma, itt mi nálunk, de ez valóban ez a bizottsági javaslat egy lépést előre jelent, nagyon sok vonatkozásban finanszírozási kérdésekben és további más témákban. Úgy vélem ugyanakkor, hogy még további téma van, amire koncentrálni kell, és az Európai Uniónak oda kell figyelnie, mert ez többlet értéket jelent, és nagyon sokat segít a kis és középvállalkozásoknak megoldani azokat a problémákat, amelyekkel szembesülnek nap mint nap. Három pillér van, finanszírozás, azaz pénzhez való hozzáférés, administratív egyszerűsítés és harmonizáció. Ez az a három pillér, az én meglátásom szerint, amelyekre koncentrálnia kell a munkáját az Európai Uniónak. A finanszírozást illetően már lehet, lesz alkalmunk pontosítani az eszközöket, erről már beszéltünk sokat, a Hobbs asszony már elmondta, hogy külön kell választani a különböző vállalkozási típusok, és a mikrovállalkozásokat másképpen kell kellene kezelni. Aztán az administratív egyszerűsítés témája, ez egy kicsit a csillag, a sztár ebben a javaslatban, a Sci 2020 témában, munkában. Ez alapvetően, mert ez az administratív nehézség nagyon sok vállalkozás megszületését akadályozza meg, főleg azoknál a apró vállalkozásoknál, amelyek tovább szeretnének eh, lépni. Egy eh, pék például, aki egy pécséget vezet, nagyon sokszor az a célja, hogy egy eh, pékség láncot hozzon létre, és tovább fejlődjön és növekedjen, Ebben az esetben tehát meg kell adni a lehetőséget, hogy legyen egy, egy nyomvonal, egy út, amit követni tudnak, amikor nagyobb cégé fejlődnek. Aztán a harmonizáció az összefügg a egységes digitális piac kérdésével. Az internet és a digitális piac egy rendkívül fontos lehetőséget rejt a közép és kis vállalkozások számára, főleg a kisebb vállalkozások esetében. A törvénykezési harmonizáció, és nem fogom most végig sorolni ezeket a pontokat, amelyeket korábban már sokszor megbeszéltünk, azért, hogy a határokon átmenő elektronikus kereskedelem jól tudjon működni. Nagyon fontos a kis és középvállalkozások számára Európában. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Nos, megadom a szót egy rövid válaszra az előadónak, Kreuzmann úrnak, és megkérném majd, hogy egy negyed órára vegye át tőlem az elnökséget, mivel hogy nincs további alelnök, azt mondták nekem, hogy ön egy hozzáértő ember ebben, nekem tényleg el kell mennem. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Amit Lange kollega vetett fel, hogy egyáltalán szükség van egy ilyen programra a kozme eh, kapcsán, kell egyáltalán európai szintű program, nem kellene ezt inkább tagállami szinten megvalósítani. Nos, világos, hogy a sarki kis pék nem, tud, nem fog pályázni a COSME programra, de a Horizon 2020-ban nagyon sok az innovatív dolog, innovatív elem, és felvetődik, hogy nem túl kicsi ehhez képest a COSME. El kell gondolkoznunk azon, hogyha bürokrácia csökkentéséről beszélünk, akkor ehhez hozzá kell tenni, hogy a KKV-k számára lehetővé kell tenni, hogy minden területen részt vegyenek a programokban és pont a bürokrácia csökkentés kapcsán világos célokat kell meghatározni, és lehet, hogy inkább a Horizon 2020-ból őket ki kellene venni, és külön kellene kezelni. Azt hiszem, hogy a jövőre nézve nagyon, azt mondhatjuk, hogy nagyon izgalmas idők elé nézünk. Amit a bizottságtól hallottunk, nos, ez nyilvánvaló, a CIP program folytatásáról beszélünk, a COSME kapcsán ez nem teljesen új dolog, hanem egy utót program, de azért úgy gondolom, hogy ha megint adunk ki, ahogyan Rübik kollega mondta, hogy túl alacsony a saját tőkearányuk a KKV-knak, akkor gondolkozunk kell azon, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés, piacra jutás kapcsán célszerű-e ezt az EU szintén, szintjén támogatni. Persze, az EU program nem helyettesíti a nemzeti programokat, csak kiegészíti azokat. És ezért javasolja az Európai Bizottság, hogy a pályázatok határon átnyúló elemeket kell, hogy tartalmazzanak, hogy most ennyi szerettem volna csak elmondani, még további viták lesznek, Nyilvánvalóan lesz majd egy szeminárium is ebben a témakörben, és majd azon a ma csak felvetett témákat alaposabban, beatóban meg tudjuk majd beszélni. Köszönöm. La parola alla Commissione. Köszönöm szépen, a bizottság szó. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, kiváló megjegyzésekkel gazdagították a vitát, és a legfontosabb kérdésekre rávilágítottak. Azt hiszem, hogy egyetértést láttunk a kkv szerepét illetően, illetve mindenki megegyezik abban, hogy milyen fontosak az európai gazdaság szempontjából. Ott van a definíció kérdése, hogy integráljuk-e a kis, a mikro vállalkozásokat, külön választjuk el a középvállalkozásokat. Vannak olyan országok, amelyek bővítenék, bővítenék a definíciót egészen 500 munkavállalóig. Nos, a bizottság egy tanulmányt fog indítani ebben a témában, és majd beszámolunk az eredményről, hogyha definíciót fölül kell vizsgálni, ezt meg fogjuk tenni, ehhez azonban konszenzusra van szükség, tehát most vizsgáljuk ezt a kérdést. Jelenleg nincs más tendőnk, mint a meglévő definíciókkal dolgozni. Kreuzmann úr egyértelműen megfogalmazta azt, hogy a COSME nem az egyetlen KKV-kat segítő program, ott vannak a regionális alapok, aztán az Európai Szociális Alap, a Horizon 2020, de ez a COSME egy konkrét program, amely a KKV-kra összpontosít, a CIP folytatása, és megpróbáltunk a hozzáadott értékre összpontosítani, ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát, hogy európai szinten milyen hozzáadott értéket nyújthatunk a KKV-k számára. Mindenki egyetértett abban, hogy a hitelhez való finanszírozáshoz való hozzáférés területén hozzáadott értéket biztosíthatunk, illetve az egyszerűsítés területén is, valamint a piacra való hozzáférés, valamint a körülmények javítása, feltételek javítása területén is. A hitelek finanszírozáshoz való hozzáférés kérdésében mindenki azt mondta, hogy a likviditás problémát jelent, vannak olyan hiteleszközök, amelynek működnek, ugye az európai, ö, európai szinten, a célunk pedig az, hogy ezeket folytassuk és hatékonyabbá tegyük. Ott van a kockázati tőke, Rübik úr, illetve többen szóltak ebben a témában, igen, nagyobb, magasabb szintű kockázati tőkére van szükség, hiszen alacsonyabb szintű a fellépésünk ezen a területen, mint tíz évvel ezelőtt. Tehát itt még sokat elnünk. Aztán ott az egyszerűsítés, nos, azt hiszem, hogy nálam senki nem elkötelezettebb az egyszerűsítés mellett az összes hatástanulmányt a hatástanulmányokat el kell végezni, mielőtt új javaslatok születnek, illetve a KKV tesztet el kell végezni, hogyha nincs szükség a mikrovállalkozásokra, akkor ezeknek kivételt kell biztosítani, de az fontos, hogy az új szabályok bevezetése előtt mindenképpen oda kell figyelni a KKV-kra, kifejtett hatásukra. Libra asszonynak szeretnék köszönet mondani, illetve Ford asszonynak is a megjegyzéseikért, hiszen valóban nagyon fontos az egyszerűsítés. Piacra való hozzájutás, piacra való belépés, hozzáférés, egységes piac, illetve harmadik országok, közbeszerzés, ezek tém, ezen témák hangzottak el. Udi úrnak válaszoltam, a GDP 17 a közbeszerzésre irányul, és csak egy harmad a KKV-kre, az Egyesült Államokban van egy kóta, a Európában nincs ilyen. Ugyanazt a kérdést teszem fel, mint ön, miért nincs kóta? Nos, azért, mert a WTO keretén belül megvannak a korlátozások, a szabályok, azonban optáltja van az USA-nak ebben a témában, meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és a bizottság holnap egy javaslatot fog elfogadni a harmadik országok közbeszerzéséhez való hozzáférés témájában. Ezen kívül ott van a közbeszerzési irányelv reformja, amely a KKV-k szerepét, illetve helyzetét segíti. Aztán Benson úr, illetve Kelly úr hozzászólásait mm, hozzászállására odafigyeltem. Mi a helyzet a harmadik országokkal? Nos, igen, a harmadik országok dimenziója, a BRICS, a GDP 70%-át fogja kitenni 2030-ban nem pénzről van szó, hanem ezen harmadik országokba való export tevékenységet próbáljuk támogatni. India, Oroszország többek között megemlítettem az az SM, a KKV helpdesket Kínában, tehát szeretnénk nagyobb, több, több információt szolgáltatni a KKV-knak, és nagyobb lehetőséget biztosítani. De meghallgattam az érveiket. Nézzük, a Horizon 2020 és a KKV között mi a különbség? Alapvetően az, hogy a Horizon 2020 a kutatás, a fejlesztés és az innovációra alapul, és nem csak a KKV-kkel foglalkozik. A pénz egy része a KKV-khoz kerül, de nem az egész. A COSME a versenyképességre, a növekedés, növekedésre összpontosít, de a KKV-k szempontjából a kettő kölcsönhatását tehát tisztázni kell, lesz és egy, egy workshop ebben a témában, és ahogyan Kreuzmann is elmondta, konkrét workshopot fogunk létrehozni a pénzügyi eszközök területén, illetve a kozme szerepét, illetve valamint az administratív terheket, illetően. Lesz még időnk arra, hogy mélyebben megvizsgáljuk ezt a témát. Köszönettel tartozom most minden hozzászólónak. A bizottság figyelembe fogja venni ezeket a megjegyzéseket, és remélem, hogy egy nagyon jó programot tudunk felállítani, majd és ne felejtsük el, Langen úr, igen, nem nulláról indulunk, igaza van, hanem további lépéseket kívánunk foganatosítani ezen a területen. Azonban nagyon sok minden történt Bageman biztos úr tevékenysége óta. Ott van a kisvállalkozási intézkedéscsomag, az Erasmus, illetve a különböző programok, az egyszerűsítés, a pénzügyi eszközök, a nemzetközi szintre emelés. Tehát én pozitívabban közelítem meg ezt a kérdést, különben nem is lennék itt, de szükségünk van a parlament támogatására. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Ugye miért vagyok én itt? Az elnök asszony kért engem, hogy helyettesítsem, mert én vagyok a legidősebb a teremben azt hiszem, hogy én tényleg minden kollégánál egy picivel idősebb vagyok. Langen úr szeretne röviden szólni. Egy kérdésem lenne a főigazgató úrhoz többen is felvetették azt a kérdést, hogy ne válaszoljuk e külön a mikro, a kis és a közepes vállalatokat, hiszen más a feladat piacra jutás kapcsán. Erre a kérdésre nem válaszolt, és erre a kérdésre sem válaszolt, hogy végre felülvizsgálják-e a definíciót. Rövid választ kérünk. Azt hiszem, hogy készül majd egy tanulmány a definícióról, de Langen úr, teljesen őszinte leszek. Nem akarok éveket pazarolni arra, hogy a definícióról vitatkozhatunk, és közben nem teszünk semmit a KKV-kért. Fontosak a definíciók, de a definícióknál fontosabb a cselekvés. És ahogy nagyon helyesen el, elhangzott, érezzük, hogy sürgető a dolog. Mindenki imádja a definíciókat, tudom. És hogyha 27 tagállam meg tud egyezni egy definícióban, és az összes parlamenti képviselő is megegyedik, hát ez nem lesz egyik napról a másikra. Időközben mit csináljunk azzal a 23 millió KKV-val, akiknek gondjai vannak? Matek Kukovics úr szavait idézem, igen, sürgősen tennünk kell valamit, dolgozunk a definíción, de amíg ez zajlik, nem felfüggesztjük fel az összes többi munkát, előre kell lépnünk a KKV kapcsán. Elnök, köszönöm. Április 11-én lesz a finanszírozási eszközök workshop, 25-én, április 25-én egy másik szeminárium a CIP programról, és május 8-án lesz a meghallgatás a KKV-król, és ott majd lehet beszélni arról a kérdésről is, hogy rugalmasság, nyitás, stb. Tudom, hogy sokan nem akarnak leszállni a magas lóról. Most a vállalatok, kis- és középvállalkozások versenyképesség és üzleti lehetőségek az ötödik napirendi pontunk, és Rübik kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr a kapcsolódik eh, ez a témakör az előzőhöz. Én a nemzetközi keret feltételekre szeretnék kitérni, hogyan tudnánk ezeket javítani a KKV-k számára. A WTO-ban már évek óta zajlik a dohai forduló, az első rész az lenne, hogy a trade facilitation, a kereskedelmi könnyítések eh, kapcsán történjen valami KKV-k számára. Ezt kellene talán előrevenni, és ezt lezárni. Hogyha erre nincs lehetőség, akkor a trade facilitation a több oldalú kereskedelmi megállapodások körébe kell helyezni, és fel kell kérni a bizottságot, hogy legyen aktívabb. Nagyon fontos import-export előírásokat is felül kellene vizsgálni, hiszen nagyon nehéz a KKV-k számára ezeket betartani, különösen ott, ahol sok a korrupció, melyek az igazán kötelező előírások. Itt a VTO is kötelező keretfeltételeket kellene, hogy transzparens módon létrehozzon. A finanszírozás kérdése. Az export esetében ez még nehezebb, hiszen itt le kell tenni egy akkreditívet, szükség van a teljesítmény kötvényekhez, a performance bondokhoz és a pénz, és pénzre, de egy saját forgatókönyvet kell kidolgoznunk arra, hogy hogyan tudjuk támogatni az exportáló cégeket, hiszen itt nagyon sok kockázati tőkét kell lekötni, és a kockázati tőke társfinanszírozása egy igazi nagy kihívás. Ezért erre mindenképpen koncentrálnunk kell képzés, továbbképzés a következő pont. Mindenek előtt a duális képzés, a kettős ipari tanulóképzés és túl kevés, a műszaki végzettségember, mérnök, építész, nemzetközi téren is javítani kell ezen a területen. Az agyelszívás, a brain drain nagy kihívást jelent. A bevándorlókat is célzottan el kell érnünk, hiszen ők hidat vernek a különböző kultúrák között, és éppen ezért velük nagyon jó kapcsolatokat lehet létesíteni. Az Erasmus ki kell terjeszteni, nemzetközivé kell tenni. Itt van az Erasmus Mundus program, fiatal vállalkozók cseréje Európán belül és más kontinensekkel. Itt különösen ez utóbbit kellene ösztönözni, a kontinensek közötti cserét, legyen több látogatás, legyen aktívabb a vállalkozások közötti mozgás, azt hiszem, hogy az Európai Bizottság és az új külügyi szolgálat itt még többet tudnának tenni. Ötödik pont technikai segítségnyújtás, műszaki normák, szellemi védelem. Ez egy különösen nagy kihívást jelent a KKV-k számára, mindenek előtt a klasztereket, állózatokat kell létrehozni. Először is le kell képeznünk, látnunk kell, hogy mi az, ami már létezik. Nem csak európai klaszterekben, hálózatokban kell gondolkoznunk, hanem elemeznünk kell a többi eh, régió piacát is, meg kell néznünk, hogy eh, a világon hol vannak a legjobb gyakorlatok, benchmarkokat eh, kell vizsgálni, eredménytáblát, scoreboardot kell létrehozni, Európa számára a legjobbat kellene létrehozni. Sok minden történik már a tagállamokban, a különböző európai régiókban, a városokban, sok eh, helyi eh, támogató intézkedés születik. El kellene talán még gondolkozni azon, hogy lehetne nemzetközivé tenni a testvérvárosi kapcsolatokat, és ezeket összpontosítani a kkv kre hogy közöttük minél több kapcsolat létesüljön, a régiók is hálózatokat hozhatnának létre. Itt még nagyon sok kezdeményezést lehet tenni, és a mi feladatunk az, hogy itt új súlypontokat határozzunk meg. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Rübig kollega. Most rátérünk az árnyék előadókra. Egyszerűen fel fogom hívni őket. Az S és D frakció képviseletében Tója asszony parancsoljon. You have the floor. When you are, when you are, when you are talking or speaking for Ms. Toya. Hogyha valakit Tója asszony nevében beszél, akkor parancsoljon ön, vagy Herzog asszony szól Tója asszony nevében, vagy senki? Én azt hiszem már megtettem. Én már elmondtam a magamét az előző hozzászólásomban. Akkor az ALDE nevében Johanzonó sincs itt, akkor a zöldek következnek, Bütikó sincs itt, Fordasszony viszont itt van, ővé a szó, és utána a többi képviselő is szólhat majd. Fordasszony, parancsoljon. Please, come back to me. You will come back. Kaphatok még egy percet, egy perc múlva kérem, hogy akkor szólítson fel. Akkor még egy kollégának megadom közben a szót. Rübig úr jelentéséhez az öné a szó parancsoljon. Yeah, you have the floor. Yes? Hvala lepa, predsedujoči. Eh, če smo... Köszönöm szépen, elnök úr. Talán rosszul értettük meg egymást, én nem szerettem volna valaki más nevében beszélni, csak el szeretném mondani azt, amit én magam gondolok. Rendben van így? Jó. Szóval ki szeretném hangsúlyozni, ha a vállalkozások dimenzióját, méretét, tehát mikro, kis és középvállalkozásokról van szó. Ez a három kategória lehetőséget kaphat az exportra csak akkor, akkor, hogy megfelelő együttműködési formát találnak, vagy klasztereken keresztül, vagy technológiai platformokon keresztül, mert ezek nyújtják azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszi, hogy integrálódjanak a tudás, a technológiák a perifériák felé, és ez mindenképpen egy lehetőség a kisebb vállalkozások számára, amelyek szeretnének exportálni, amelyeknek megfelelő a megközelítésük a témához. Köszönöm szépen, Perió úr! úr, parancsoljon. And then Miss Ford. És utána Ford asszony. Köszönöm, elnök úr. Ön tolja kollega asszony, de Herzog kolléganő már korábban beszélt az ön nevében. Én szeretnék hozzászólni ehhez a ponthoz, és köszönetet mondok az előadónak az elhangzottakért, de főleg azért, mert emlékszem arra, hogy a múlt alkalommal plenárison szavaztunk a halászati európai alapnak a felhasználásáról, és 10%-kal emeltük az európai hozzájárulást, mert nagyon sok kis, közép vállalkozás van, amelyik nem képes a hozzájárulásnak a másik részét előállítani, hogy ezeket a kezdeményezéseket elindítsa. Ez azt jelenti, hogy egy nehéz pillanatban vagyunk, másfelől a kis és középvállalkozásuk egy országnak a gerincét alkotják, és pontosan azért, mert szükségünk van arra, hogy Európa fejlődjön, növekedjen és kiterjedjen, szükség van arra, hogy a know-how-t továbbadjuk a kis és középvállalkozások know-how-ját, ez tovább jusson. Vannak olyan országok, amelyek ebben előrébb tartanak, vannak mások, amelyek hátrébb tartanak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy mindenképpen szükséges, hogy mindezt minden ország megtenjen. Szükség van arra tehát, hogy közbelépjünk megfelelő forrásokkal, tisztelt igazgató úr, a források sajnos hm, jelenleg sokkal nagyobb szükség van ezekre. Korábban a vállalkozások ezeket a forrásokat elő tudták teremteni, de ma nem. A képzés aztán nagyon fontos. Ön beszélt erről az Európai Regionális Fejlődési Alapról, ezekről már szól, de ugyanakkor oda kell figyelni. Valószínűleg ez a dokumentum, amelyet most eh, el akarunk fogadni, ez érinti ezeket eh, a kérdéseket, úgy, ahogy szerepel a Horizont 2020-ban, ugyanakkor ezeket az alapokat össze kell kötni azzal az igényel, amelyek a valóságban felmerül a kis és középvállalkozásnál, amelyek jelenleg nem képesek folytatni a tevékenységüket, nem képesek követni a piacokat, mert jelenleg nem vagyunk egy egységes piacon. Köszönöm szépen, Fordasszony. Just a couple of... Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzéssel élnék a bizottság közleményét kiegészítvén. Ez egyik ugye a KKV-kkel kapcsolatos információkat illeti. Nos, a KKV-k sokszor panaszkodnak, hogy nagyon sok információt kapnak, de nem egy forrásból, és igazából nem találják meg benne azt, amire szükségük van. Tehát teljesen értem azt a bizottsági kívánalmat, miszerint egyszerűsíteni kívánja a, az, a kormányzási struktúrát, az információszolgáltatást, illetve az átfedést próbálja visszaszorítani. Azonban meg kell győződnünk arról, hogy ez valóban működik, és a végén nem csak több információs pórust hozunk létre, amely aztán sehova sem vezet, órákon keresztül tanulmányozza az ember az információkat, de végül nem kapja meg azt, amire szüksége van. Vannak olyan tagállamok, amelyek kereskedelmi támogatást, könnyítést biztosítanak a KKV-k számára, és nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, gondolok itt külön a BRICS országokra, tehát itt tanulhatunk az ő tapasztalatokból. Fontos lenne, hogy ne csak kipipáljuk a rubrikákat, hanem valóban ö, világosabb, egyértelműbb információt nyújtsunk a KKV-knak. Aztán ott vannak a ott van a késedelmes kifizetés, foglalkoztam ezzel, ezzel foglalko- az ezzel kapcsolatos irányelvel amelyben nagyon sok olyan dolog van, amely kiváló gondolat. Van egy olyan nagy cég, amely amely a kései, késedelmes fizetés irányelv miatt a KKV-knak már nem adott megbízást. Tehát ennek főleg az az oka, hogy a KKV-k a, a hitelkövetelményeknek illetve feltételeknek nem tudnak eleget tenni. Így a késedelmes fizetési irányelv ezen a területen sújtotta a KKV-kat, nem, KKV-kat nem pedig segített nekik. Azt látjuk, hogy minden bonyolultabb, mint első ránézésre tűnik. Fontos lenne, hogy valóban odafigyeljünk ezekre a kérdésekre, amikor fölmerülnek. Hogyha jól tudom, hogy a fordasszony, akkor Franciaországban még rövidebb a kifizetési határidő, mint az irányelvben, és ezért merült fel a KKV-kkel kapcsolatban ez a probléma. Elnök, most pedig a bizottság képviselőnek adom meg a szót, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és aztán Rübig úrja a szó összefoglalásra bizottság képviselője, köszönöm szépen, nagyon röviden fogalmazhatok, hiszen a legtöbb dologra már kitértünk az előző vita kapcsán. Hadd mondjam el, hogy üdvözöljük ezt a jelentést, a Rubik jelentést. Véleményünk szerint ez egyértelmű álláspontot képvisel. A legfontosabb kérdéseket illetően a KKV-kra vonatkozóan, a nemzetközi szintre való emelést, illetve az egyszerűsítés, stb. stb. Rubik úr nagyon fontos szövetségesünk ezen a területen, és azt hiszem, hogy minden kérdés, amelyet megemlített, gondolok itt a WTO szabályokra, a soft loanokra, a készségekre, a fiatal vállalkozók segítésére, a klaszterekre, ezeket mind eh, mind-mind lefedheti, a, mind a CIP, mind pedig a COSME köszönetet az önnek azért, mert ezek kulcsfontosságú prioritások. Kérdésekre reagálva hadd mondjam el, hogy nagyon jól látjuk, hogy milyen problémát jelent az információhoz való hozzáférés a KKV-k számára, amelyet Ford asszony részletezett. El kell kerülnünk azt, hogy a KKV-ket elárasszuk hosszadalmas információkkal, hiszen a túlzott információ szolgáltatással megfojthatjuk őket. Másodszorban nem szeretnénk újra föltalálni a spanyol viaszt, a tagállamok tapasztalatára szeretnénk építeni, pontosan ezért végzünk egy ezzel kapcsolatos tanulmányt. Ami a késedelmes fizetési irányelvet illeti, az alelnök minden tagállamnak levelet írt, elmondván azt, hogy március 15-ig, 2013. március 15-ig kell megvalósítani ezt az irányelvet, és a országoknak, a, illetve a közigazgatási szerveknek 30 napjuk van a hitel illetve az adóság törlesztésére, és mindenkinek azt írta, hogy ne várjanak 2013-ig, lépjék ezt meg hamarabb. Nem, a legnagyobb probléma nem a hitelhez való hozzáférés a KKV-k számára, hanem az, hogy sokszor nem kapják meg a pénzüket. Tehát a közigazgatási szerveknek az adóságukat időben törleszteniük kell, és így a KKV-kat sem hozzák szorult helyzetbe. Vannak olyan országok, amelyek már reagáltak erre, gondolok itt Hollandiára. Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Végül pedig Periosz úr megjegyzésére reagálva, igen, a gazdaság gerincéről van szó, és minden eszköznek ugyanazt a cél kell szolgálnia. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a különböző eszközök valóban fölálljanak. Szeretném elmondani önöknek, hogy a bizottság várja a javaslatokat, ajánlatokat önöktől. Az eszközeinket a KKV politikára kell összpontosítanunk. A klaszterek, a szabványok, a készségek, a finanszírozáshoz való hozzáférés az információszolgáltatás. Nos, mindezekkel kapcsolatos javaslatokat megfogadjuk. Köszönöm. Köszönöm, Rübik kollega. Szeretnék nagy köszönetet mondani a főigazgató úrnak. A bizottság kezdeményezése, különösen a Zsáni biztos jelentése, azt hiszem valóban jó irányba mutató lépés. Hogyan tudjuk a kis és közepes vállalatainkat akik elsőben az internet révén most már az új fizetési lehetőségekkel is élnek. Ugye létrejött világszerte egy nemzetközi logisztika, tehát hogyan tudunk a nemzetközi versenyben jó pozíciót teremteni a KKV-k számára. Először is le kell vetköznünk a álszerénységet, a visszafogottságot. Van egy Erasmus program a fiatal vállalkozók számára, 3000 pályázat érkezett. Ez egy nagyon jó kiinduló pont de meg kell határoznunk a célokat. Tanulhatnánk a kínaiaktól például, hogy egy évben hány eh, embert küldenek külföldre. Voltam nemrég eh, Szaudi-Arábiában, ott 8 milliárd eurót fordítanak a eh, fiatalok külföldi csereprogramjaira, és nagyon könnyű vállalkozást alapítani Szaud-Arábiában. Tehát tanulhatunk a világ számos országától. Ezt a programot pedig fel kéne turbósítani. Ez lehetne egy olyan célterület, ahol elérünk a fiatal vállalkozókhoz, akik azután tudnak új munkahelyeket teremteni. 23 kis és középvállalat működik Európában. Ha mindegyikük csak egy új munkavállalót tudna felvenni, akkor egy nappal később már nem lenne munkanélküliség Európában. Teljesen új lehetőségek keletkeznek, főleg az export területén, a fiatal vállalkozásoknál, Fordasszonynak külön köszönöm, amit elmondott. Valóban, csak akkor lehet valaki sikeres, hogyha olyan termékeket, szolgáltatásokat kínál, amelyeket az egész világon megvásárolnak. Ez a kulcs momentum, hogyan lehet valaki sikeres, és azután hogyan tud olyan jó béreket, fizetéseket fizetni, amiből az európai államok és az adósságot vissza tudják fizetni. Elnök, köszönöm szépen. Következő napi rendi pont eh, energiapolitikai együttműködés, eh, kezdeményezése határaikon túli partnerekkel, a biztonságos, fenntartható, versenyképes energiaellátás stratégiai megközelítése. Megadom a szót az előadónak, Herzog asszony parancsoljon. Éppen telefonál Herzog asszony. Hercog, hercog, hercog kolléganő, öné a szó, kérem már. A. Felhívtuk a következő napi rendi pontot, ön a hatos pont előadója. Öné a szó, kérem, kezdje. Elnézést, Krajcman úr. A lányom hívott, sürgős hívás volt, elnézést kérek. Igen, kedves kollégák, ami a módosításokat illeti, energiapolitikai jelentéshez. Időt nyertünk, mert szerencsére vagy pehünkre az AFED bizottság még mindig dolgozik a jelentésén, így a mi jelentésünkről a szakbizottság majd május 7-én, 8-án szavaz, ez lesz az Európa nap, így rengeteg időnk van még a konzultációkra. Köszönöm a sok módosítást, 182 módosító érkezett, próbálunk lehetőleg minél több kompromisszumos módosítót összegyúrni ezekből. A kollégák többsége ugyanabban az irányban gondolkodik, mint én. Úgyhogy szerintem én nem látok semmilyen nagy konfliktust vagy elutasítást. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, mindenek előtt, Carvalho asszonynak, Claude Turmansnek, Niki Szavalának és Varian képviselőtársamnak. Szerintem most nincs szükség arra, hogy túl sokat mondjuk, vagy többet mondjunk erről, nincsenek ellentmondások, a jelentésben kompromisszumokat fogunk megalkotni egy jó európai integrált belső piacra van szükség, javítani kell a koordinációt a tagállamok között, és azt hiszem, hogy a parlament nagyon egységesen fog felsorakozni majd a jelentés mögé. Miután rövid az idő, inkább a kollégák véleménye érdekel engem, és nem a sajátom. Köszönöm szépen! akkor az árnyék előadókat kérem, hogyha lehet, akkor három percben mondják el, amit akarnak, mert 17 órakor a koordinátorok ülését kellene elkezdenünk, ezt egy kicsit csúszhatunk. A néppárt nevében Kavályó asszony. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom Herzog asszonynak, a jelentéstevőnek a kiváló munkájához. Általánosságban egyetértek a jelentés tartalmával, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagy mértékben támogatja a jogalkotási részt, amelynek Karinsz asszony volt a jelentéstevője. Jó pár módosító javaslatot nyújtottunk be, amely a kereslet-kínálat egyensúlyára utal, illetve a fogyasztók és a termelők országok egyensúlyára, az iparosodott, illetve fejlődő országok egyensúlyára vonatkoznak ezek, valamint a keleti határ, a déli határ, a földközi tengeri régió, illetve a nyugati határ, az atlanti régióval kapcsolatosak ezek. Célunk az, hogy diversifikáljuk a származási helyeket, illetve a tranzitországokat. Ezen kívül módosítókat nyújtottam be annak érdekében, hogy a technológiára utaljunk, illetve technológiai együttműködését, hát ezt megerősítsük, valamint a szabványokat szeretném kiemelni, a harmadik országokkal való együttműködés ezen a területen nagyon fontos, tehát új szabványokat kell kialakítani, főleg az új technológiákat illetően. Nem látok semmilyen problémát, vagy ellentmondást a különböző módosító csoportok között, és várom a további jó együttműködést. Azt gondolom, hogy sima folyamat lesz ez, és megszületik majd a kompromisszumos anyag. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Valian asszony nincs itt, akkor Türmesz úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fog beszélni, talán így egyszerűbb, akkor Edith számára is, hogy megértse az üzenetemet. Köszönöm a jelentést, Edith. Ahogyan helyesen kihangsúlyoztad, több koordinációra van szükség a tagállamok között, és több tájékoztatásra, amikor mondjuk EU-Kína, EU-India, közötti kapcsolatokról van szó, vagy az energiaügynökségről. El kell kerülni azt, hogy az Európai Unió tagállamai a saját pozícióikat védjék, mindenki elkülönüljön, és ne legyen koordináció. Ezt el kell kerülni. Ami a stratégiai együttműködést illeti technológia területén partnerországokkal, azt hiszem, hogy meg kell néznünk, hogy mekkora piacokról van szó, vagy lesz szó a következő két évtizedben. Majd egy új technológiai értékelés is készül, azt hiszem két-három hónap múlva, de úgy tudom, hogy az energiahatékonyság, a e, megújuló energiák, e, az átviteli rendszerek, e, tehát egyenáramkábelek, a nagy szállítóhálózatok, illetve a elosztóhálózatok, mindezek kapcsán tudni kell, hogy mekkorák lesznek a piacok több milliárdot irányítunk elő az EU költségvetésben, de mégis, mégsem mennek elég gyorsan a dolgok. Úgyhogy most ne kéne állni, meg kellene persze be kellene indítani a dolgokat, de fel kell mérnünk a hálózatok a, e, kapcsán, hogy mekkora piacokról beszélünk majd. Partnerországok. Idén az ENSZ az energiához való hozzáférés évének nyilvánította az idei évet. Áprilisban két fontos konferenciát szervez eh, banki ki az ENSZ, és eh, még nem teljesen világos, hogy a Rio folyamat, illetve az Access to Energy eh, majd fuzionálnak-e, vagy pedig külön állva marad ez a két dolog. Egyedülálló lehetőségünk lenne ugyanis idén arra, hogy megfogalmazunk egy üzenetet. Hogyha egy fejlődő ország mondjuk hajlandó arra, hogy konkrét energiahatékonysági politikát folytasson egy nemzeti cselekvési program alapján, mi itt az EU-ban megteremtjük a költségvetést ehhez, foglalkozunk technikai kérdésekkel, mint a címkézés, minimum szabványok, stb., vagy a passzív házak, az alacsony energiafelhasználási házak. Ez az egész koncepció Európában született, a passzív ház koncepció, tehát itt erősítetjük, egyesítetjük az erőinket. Bioüzemanyagok kérdése. A bizottság valószínűleg hamarosan előáll az indirekt fölhasználat szempontját kidolgozó anyagával, tehát az EU jogszabályokba ez be fog épülni. Hogyha stabil exportpiacokat akarunk, hogy a fejlődő országok is stabilan tudjanak exportálni Európában, akkor a bioüzemanyagokkal kapcsolatban egy nagyon pontos felmérésre van szükség kulcsfontosság, hogy ezzel foglalkozzunk. A szilárd biomassa egy olyan terület, amelyek kapcsolatban vannak regionális piacok Európában. A peletteket, amiket felhasználunk, ugye a peletek Európából jönnek alapvetően, de most látunk elsősorban fontos szénű üzemű erőmű üzemeltetőket Kanadában, Oroszországban, de Kánában és afrikai országokban is, akik egyre inkább megpróbálnak átállni pelet tüzelésre. Tehát kialakul egy világpiac a biomassa számára. De hogyha megint csak stabil piacokat akarunk, és nem ilyen húzterezt folyamatokat, akkor meg kell nézni, hogy fenntarthatósági kritériumok teljesülnek-e, és azt, hogy hogyan tudunk segíteni a fejlődő országoknak, hogy kiépítsék az intézményes kapacitásokat, nem jogszabályok alkotásához, hanem a jogszabályok alkalmazásához. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni egész Editnek. Ez a, ez a jelentés ugyanis rendkívül tartalmas, nagyon szépen van megszövegezve. És a igazság az, hogy nagyon keveset tudnék hozzátenni. De néhány pontot viszont szeretném kommentálni. Ön a euró, technológiai ismeretekről beszél Kelet és Dél-Európában. De mi történt Dél-Kelet-Európával? Igaz az, hogy energetikai szempontból nagyon sok dolog történik arra felé, és ezért én néhány javaslat találnék elő, amelyik kiegészítésekről van szó, amelyek megmutatják, hogy pontosan mi történik dél és dél-kelet Európában. Egy másik megjegyzés. A jelentésben szerep egyértelmű, hogy hercogasszony figyelembe vette monopóliumokat, és az együttműködést Európa és Oroszország között. Az én javaslatom az, hogy indítsunk el egy párbeszédet Oroszországgal, hogy kreatív módon definiálni tudjuk kölcsönösen, kölcsönösségi alapon olyan intézkedéseket, amelyeknek a célja csökkenteni azt a, ö, azt a tényt, hogy bizonyos helyeken ki vannak zárva egyes piacok, például nagyon sok területen ki vagyunk zárva az orosz piacról. Emiatt benyújtottam egy módosító javaslatot. A, ö, a palagáz Claude szeretné ezt kiiktatni, töröltni, de nem szabad eh, kizárni ezt az új terméket, amelyik létezik harmadik országokban, és megváltoztatta például az Egyesült Államok energetikai te- eh, térképét, megváltoztatta az utóbbi időkben a az energetikai termékek árait és piacit. Úgy gondolom, hogy meg kellene említeni legalább, nem érintjük a környezetvédelmi kérdéseket, de figyelembe kell venni, mert ez egy olyan termék, amelyen keresztül lehet harmadik országokkal együttműködni. Aztán nagyon fontos energetikai szempontból, hogy legyen megfelelő stabilitás, ugyanis ezen a területen hosszú távú befektetésekről van szó, és emiatt mindig nagyon elővigyázatosan kell lépni, mert nem szabad emiatt összekapcsolni a külkapcsolatokat az energiállátással. Köszönöm. Thank you, President. I'm not... Köszönöm, elnök úr. A módosítmányaimhoz nem fűzök megjegyzéseket, mert ötkor kellene koordinátorést tartanunk, és már öt perccel elmúlt öt óra. Elnök, nagyon köszönöm. Vidal Quadrász úr. Gracias. Gracias, Köszönöm szépen, elnök úr. Herzog jelentés kiegészíti Christian Karins jelentését, amelyik az információ áramlási eh, mechanizmust eh, érinti energiaszektorban. Én úgy gondolom, hogy ez a két jelentés, hogyha együttesként vesszük, egy rendkívül erős lendületet adnak majd ahhoz, hogy legyen egy igazi európai kül külpolitika az, energetika, az energia területén. Én úgy gondolom, hogy ez prioritás kell, hogy legyen, hogy legyen egy közös külpolitika, és az előadó ezt kiemeli nagyon megfelelően, amikor azt mondja, hogy a mi óriási függőségünk a külső energiaforrásoktól, hogy ez törékenyé teszi minket, és ezt egy erősségé kell változtatni mert ezáltal mi vagyunk a legnagyobb importőrök is. Hogyha mi egy hangon beszélünk, tehát egységes hangon beszélünk, ez, ami egy gyengeség lenne, igazándiból átváltozik erősségé. Hogyha mi ezt végig meg tudjuk valósítani, akkor ez nagyon jó lenne. A véleménytervezet nagyon kiegyensúlyozott, nagyon megfelelőnek tűnik, vannak eh, bizonyos pontok, amelyeket teljesen tudom osztani, Például, amikor utal arra, hogy egy teljesen integrált belső piacot kell elérni, ez nagyon fontos annak, hogy meglegyen a megfelelő energetikai diplomáciai háttér, vagy az összekapcsolás, az interkonexió a különböző tagállamok között, ezáltal tudjuk ellensúlyozni a, harmadik országoktól való függőségünket az energia területén. Van néhány módosító javaslatom, amit szerényen az ön figyelmébe ajánlom, például ami a belső koordinációt illeti, amikor is nagyon fontos ez a koordináció, hogy megfe- egységesen tudjunk fellépni nemzetközi szervezetek előtt energiaterületén. Nagyon fontos, hogy stratégiákat dolgozunk ki olyan országokban, ahol jelentősen nő az energiafelhasználás, mert dinamikusan fejlődnek, ezekre az országokra külön, kell oda, külön oda kell figyelni. Az energia egy meghatározó tényező legyen a fejlődési politikánkat. Nos, ezeket a kérdéseket megpróbáltam tisztázni, és remélem, hogy Hercogasszony ezeket be tudja építeni, és pozitív hozzájárulásként értekeli. Minden esetre szeretnék gratulálni önnek a kiváló jelentését. The last speaker, Mr. Audi, but please. Utolsó leszólunk, Ódi úr, kérem, hogy rövid legyen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy rövid fordítási probléma a 20-as cikknél, a nukleáris eh, kérdéseknél. Safety van, angolul, ezt rosszul fordították le franciául. Elnök úr, kérem ezt jegyezze fel, mert itt a biztonság, eh, ez a két szó, az egyik szó az eh, tagállami mm, kompetencia, a másik meg közösségi kompetencia, ezért nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk. Eh, Jacques Delors egy régi gondolatára szeretnék visszatérni, hogy legyen egy európai energetikai közösség. Ez egy remek ötlet. Remélem, hogy a bizottság tud egy ilyen összehasonlított tanulmányt kidolgozni, hogy a többi ország, amely versenytársaink hogyan tudják ezeket a kérdéseket megoldani, hogy másoknál meg tudják oldani ezt a kérdést, vagy vannak ne- technikai nehézségek is? Bizottság. Of Mr. Odi. Ódi úr kérdésére választ adna-e? Ma- Melkis asszony? Köszönöm szépen. Nos, először is üdvözlöm a módosító javaslatokat hiszen ezek fölismerik a külső energiapolitika fontosságát, illetve az EU energiapolitikai célkitűzésének elérését. A koordinációt növelni kell a tagállamok között, ebben egyetértünk. És a nemzetközi szervezetekkel való tárgyalások során ez létfontosságú. Ezen kívül üdvözöljük az egyensúlyt, amelyet a módosítók alakítanak ki, a, nem csak a az ellátó, a szolgáltató országok, hanem a versenytársak között is. Egy-két megjegyzést tennék, amelyek tekintetében tisztázásra van szükség, és ide tartozik az Európai Energiaközösség is először is ami a jogi eszköz létrehozását illeti, az energia megfigyelői rendszer létrehozását. Ahogyan önök is tudják, a bizottság már rendelkezik egy energiapiaci megfigyelő rendszerrel 2008 óta, és célunk az információ összevonása, illetve az energiapiacok elemzése, a döntéshozók támogatása, segítése. Jó pár közleményt adtunk ki, illetve jelentéseket időszakosan. Tehát amikor új javaslatot teszünk, akkor észbe kell tartani azt, hogy már van valami, ami működik ezen a területen. Aztán a második megjegyzésem, a bizottság közleményében azt kérte, hogy a harmadik országokkal való megállapodások során az Európai Uniónak fontos szerepet kell biztosítani. Nos, ezek a megállapodások főleg arról szólnak, hogy a nagy volumenű infrastruktúrákat támogassák, illetve szabályzás és jogi kérdésekkel foglalkozzanak. Tehát nem célja az árképzés, vagy pedig a mennyiségek meghatározása, ezek kereskedelmi szintű megállapodások témái. Ami pedig az Európai Energiaközösséggel kapcsolatos javaslatot illeti, egy közös energiapolitika létrehozása fokozatos folyamat, és véleményem szerint a jelenlegi fázisban nincs szükség új intézményi keretre. Az elmúlt esztendőkben nagyon sok minden történt annak érdekében, hogy az energiapolitika európai szintre kerüljön, az új jogi alap felismeri a célkitűzéseket, és megfelelő alapot ad a további lépésekre, ide, ide tartozik a külső fellépés is. Végül pedig jó pár módosító foglalkozik olyan kérdéssel, amelyek nem igazán, vagy nem kizárólag kapcsolódnak a külső energiaügyi kérdésekhez. Például az infrastruktúrális politikára, vagy pedig a megújuló energiaforrás célkitűzésekre utalnak, ezeket az adott jelentésekben kellene kezelni. Köszönöm. Thank you very much for the first... Köszönöm szépen az összegzést. asszony, öné a szó, hogyha még kíván reagálni. Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden. Amikor a módosítókról beszéltem, elmondtam, hogy egy irányba akarunk lépni. Az EU globális kérdésnek tekinti az energiapolitikát, nem csak vevők vagyunk ezen a piacon, és nem csak, hogy függünk ettől a piactól, hanem mi is tudunk kínálni valamit, különösen, hogyha új technológiákra gondolunk, és a tudás transferre. Az árnyék előadóknak ugyanez a véleménye, mint nekem, hogyha együtt lépünk fel, akkor Európának van egy plusz hozzáadott értéke. A következő hónapokban együttműködök majd szorosan önökkel a kompromisszumos módosítókon. Az AFET-ra hagytam mind, mindazokat a kérdéseket, mint hogy például milyen nemzetközi szervezetekkel akarunk együttműködni. Ez az AFET kompetenciája, ebben nem kívánok elmélyülni. Az IMCO és a DEVE véleményei pedig javítani fogják a szövegünket. És ahogyan mondtam, egyeztetünk majd a bizottsággal, nagyon határozott üzenetet szeretnénk megfogalmazni az Európai Tanács számára, ha átadunk hatásköröket az EU-nak, ez nem a nemzeti szuverencia sorvítása, hanem Európa erősítése. Köszönöm szépen. Bejelenteném, hogy a szavazás az ITRE-ben május 8-án lesz erről a jelentésről. Most pedig lezárom az ülést, és bejelentem, hogy holnap 9 órakor kezdjük majd a Horizon 2020 meghallgatással. Köszönöm, hogy itt voltak.